Mes chers collègues. Kedves kollégák! Kedves kollégák, az ülés megnyitom. Az ülés megnyitom. Szeretnék mindenkit arra emlékeztetni, még a legutolsó késők, a bizottság főigazgatója, üdvözlöm őt is, amíg a késők hozzánk csapódnak, szeretném elmondani, hogy a ma délutáni ülésünk nagyon is sűrű programmal rendelkezik, és Szavazással kezdünk a szavazás a költségvetési állásfoglalásról szól, de nem csak erről fogunk szavazni. Egy kis csöndet, egy kis nyugalmat kérnénk szépen, kedves kollégák. Akik beszélgetni akarnak, kérem szépen hagyják el a termet. Mielőtt megkezdenénk a mai ülést, kérem önöket, hogy ünnepeljük Juta Haugot. Ma van a szülinapja Juta Haugnak. Na, Jutta múlt pénteken lett 40 éves. Na, nagyon boldogok vagyunk, hogy itt van körünkben. Hát ezt a nagy eseményt, akik mindannyian szeretjük Jutát, ünnepeljük majd együtt. Na, első napi rendi pont a napi rend elfogadása. A napi rend az ülésünk előtt Vetman asszony keresett meg egy kéréssel. Vetman asszony. Azt mondtam, hogy ön egy kérést nyújtott hozzám, azt kérte, hogy az önjelentéséről napoljuk el a szavazást. Hogy felvegye a kapcsolatot a frakciókkal. Szeretném megtudni, hogy a frakciók módosítóikhoz ragaszkodnak-e. Így van? Tessék, kérem. Das Wort nochmal. Köszönöm szépen a szót. Az energiaadózás irányelvvel kapcsolatban kértem ezt, ugyanis az egyes számú módosító, amit eredetileg visszavontam a parlament álláspontját látva, de most úgymond új mozgalom alakult ki, megpróbálnak kompromisszumra jutni a néppárti és a szocialista kollégák között. Ez a megállapodás született, és azt kérem, hogy halasszuk el a szavazást erről, hogy minden frakció képviselő összeülhessen még egyszer, és közösen megtaláljuk a végső szöveget, meg tudjuk alkotni a végső szöveget. Köszönöm. Köszönöm. Ami a határidőket illeti, lehetséges ezt így elősegítjük a politikai kompromisszum megtalálását. A következő ülésünkre tesszük át a 11-es napi rendi pontot. Na most. Kettes pont szeptember 22-i ülés jegyzőkönyvének elfogadása, ha nincsen senkinek hozzátenni valója elfogadottnak tekintem, az elnök közleményeit megtalálják a Fogonyózban, és azt javaslom, hogy azonnal térjünk rá a 8-as pontra. Jó, tehát a szavazásra kezdjük, mindenkinek megvan a szavazókártyája? Mindenki kérem, hogy vegye magához a szavazókártyáját, és tessék, az állásfoglalás tervezetet is kézbe venni, amelyet Francesca Balzani és José Manuel Fernández kollégák készítettek elő. Én is valahol megkeresem, nekem is megvan valahol, mindenkinek megvan. Mindenkinek megvan a szavazókártyája. Nem, nincs mindenkinek. Jó, Népeti koordinátornak nincs meg a kártyája. Majd írásban fog szavazni, jó? Na jó. Hmm. Az ember állandóan az interneten. Nincsen köztünk, az interneten van állandóan, internetezik. Egyes. Mellette. Köszönöm ellene. Tartozkodás. Elutasítva az egyes módosító. Kettes. Giovanni Levilla. Mellette kellene, tartózkodás elfogadva. Itt van köztünk a jelentéstevő? Á, elnézést. Francesca túl messze van, nem látom. Hármas. Miguel Portás okafogyottá válik. A második része válik okafogyottá. Elnézést, elnézést, ajajaj, jaj. na. Először a hármasról szavazunk. Mellette, ellene, tartozkodás, elutasítva. Semmi nem vagyok oka fogyottá. Négyes, Álváró és többiek mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ötös, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hatos. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hetes. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kilences. Mm, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tízes. Wilmot kollégái. Ó, elnézést nem, úr. Glenis Wilmot asszony. Tízese. Velszi? Velszi. Angol? Mm. Angol. Inglis, tehát ellene. <laughs> Van a jelentéstevő mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 11-es Claudia Morganti mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 12-es Giovanni mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 13-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 14-es mellette, ellene <clears throat> tartózkodás elutasítva. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 17-es mellette ellene tartózkodás a többség támogatja. Tehát a 18-as első fele okafogyatta válik, de Mm, meg kell szavazhatom a 18-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítás. Tehát 19-es első fele válik okafogyott, tehát a 19-es második fele mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 20-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 22-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 22-es mellette, ellene, tartózkodás utasítva. 23-as Helga, két, három részből áll. 23 per 1 a deeply módosító szóval. Nem tetszik a deeply, a mélyen, nem tetszik a jelentéstevőnek mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. De hát maradunk felületesek, nem mélyek. Második rész. Addig, hogy Energy Research mellette. Ah, elne. Hmm, játszunk egy kicsit az elektronikus készülékkel, jó? Nekem lehet, van jogom szavazni. Szavazhatok, ugye? Igen. Még egy nevet hozzáteszünk. A szabadást megnyitom. Jó. Na, 14 igen, 25 nem. Elutasítva minden esetre. 23 per 3. Itt van értem a hármas résznek? Van értelme? Nincs, mondja Helga. Elbocsát, jutam. Ha nincs első és második részünk, akkor van értelme még a hármas résznek. Nem lehet azt mondani, hogy de fó, mindazonáltal, hiszen nincs előtte semmi. A harmadik rész szavazása bocsátható, ha therefore szócskát töröljük, mert hát, hát amire vonatkozik, azt töröltök éppen el. Na, jelentéstevő ellene van mellette, Helga, és a szöldek persze, ellene, többiek, tartozkodás. elutasítva. Nincs már semmi akkor. Különböző eredetű három rész egymást ki lőtte. 24-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 25-ös. Van egy szobeli módosító jelentéstevő által. ITER by the end of 2011 in order, etc. Ez a szövegrész mellette. Elena. Logikus tartózkodás. Köszönöm. elfogadtuk Szóval szóbeli módosítóval együtt. 26-ost visszavonta Jörem, 27-es Miguel partes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 28-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 29-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 30-as mellette ellene tartozkodás elutasítva. Van egy a kompromisszum, de a néppárt kérésére részenkéti szavazás lesz. Az első rész Decides Reduction of Youth Unemployment. Az A per 1-es mellett, ellen, tartozkodás elfogadva. Kettes rész mellette, ellene, ellenőrizzük. A szavazás megnyitom. Salvador szavazhat, ha egyet több néppárti van, akkor az én vagyok. A szavazás lezárom. A lezárom. 14 igen, 26 nem, elutasítva. A második rész. A harmadik rész. mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. A nagy kompromisszum második részét utasítottuk el, a többit elfogadtuk. Tehát ez azt jelenti el, hogy úgy gondolhatjuk, hogy a 31-es le van fedve a 31-es? Igen. 32-es. 33-as. 34-es. Jó, nagyszerű. Rátérünk a 35-ösre, a liberálisoké. Mellette a liberálisok ellene, a többiek, tartozkodás elutasítva. 36-os ugyanazoktól mellette. Az a többség ellene, de az a többség tartozkodás elutasítva. Aztán a 37-es következik. Nem akar kiegészítést tenni hozzá a jelentéstevő. Az, ami ott szerepel, az nem jó. A 37-es mellett ellene szavazzunk elektronikusan. Megnyitom a szavazást a 37-esről. Nem kiegészítés ez már. <clears throat> Mindenki adta a szavazatát? A szavazást lezárom. 22 igen, 17 nem elfogadva. A 37-est elfogadtuk. Okafogyottá válik a 38-as. kompatibilis volt a 36-ossal. Azonban a 39-esről szavazni kell. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 40-es. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 14-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. az elnézést, a tolmács is azt mondja, hogy sajnos nem jó számokat mond az elnök. Nem, nem, nincs semmi változás, mondja az elnök. Egy kicsit elkalandozott az elnök, elnézést mondja. Tehát négyes oldalon 41-es módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 42-es le van fedve, 43-as mellette, ellene, tartozkodás, elfogadva. 44-es, <clears throat> le van fedve. 44-es, igen. 45-ös, Helga trüppel, két részben. Első rész goes on this challenge, mellette, ellene, tartózkodás. Mm, ellenőrizzük inkább. Azt mondják, hogy én már nem szavazhatok. Akkor nem szavazok. De önök szavazzanak, jól, gyorsan szavazzanak, rendben. A szavazás lezárom. 14 igen, 26 nem. Az első rész elutasítva. A második résznek van-e így értelme? kollega megint elveszítette ezt. 46-os <clears throat> mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 47-es mellette. Ellene ellenőrizzük. A 47 es Helga 47-eséről. Én nem szavazok, a szavazást megnyitom, szavazzanak, gyorsan, jól, hatékonyan. A szavazást lezárom. 19 mellette, 21 ellene elutasítva. 48-as <clears throat> mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 49-es is, mert ez azonos. Most van a B kompromisszumunk mellette, ellene, tartózkodás, köszönöm, elfogadva. Az 50-es, 51-es módosítók okafogyottá válnak. 52-es Utah két részben. Az első rész provides for environmental legislation, mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. A második rész, and requests in the consistent way a jelentéstevő mellette van, mellette, ellene, a többség ellene van, a második rész elutasítva. Nos, az 53-as módosítónál úgy tudom, hogy van egy BB, a 32-es bekezdésről egy bébisz, külön lapon találják. Szavazásra bocsátom. Mindenki megkapta ezt a bekezdést és szöveget. Ez egy kiegészítés a 32-es bekezdéshez. Igen, Francesca, mondja el nekünk. Azt gondolom, hogy nem szavaztunk még a, az 53-asról, vagy igen? Ha jól értem, de tessenek, tessenek engem kiavítani, én először az ön kompromisszumáról szeretnék szavaztatni, és ha ez a helyzet, akkor az 54-es és 57-es le lesz fedve, az 53-as, 55-ös pedig okafogyottá válna. <clears throat> Ezek mind ugyanarra a a vonatkoznak. Hagyományunkhoz hűen először a jelentéstevő javaslatát szavaztatom meg. Ha elfogadják, a többi oka okafogyottá válik. A B bizt kompromisszum mellette. Köszönöm ellene. Tartózkodás elfogadva. Ez azt jelenti, hogy innentől a többi módosító 53, 54, 55, és 57-es le van fedve. Giovannit meghallgatjuk, hogy mit mond ezzel kapcsolatban. Mi úgy gondoljuk, hogy az 55-ös módosító nem tartozik a kompromisszumos javaslatba, ezért erről külön kell szavaznunk. Tehát az 55-ösről beszélek, elnök úr. Holmeyer módosító indítványa. Nem az 56-os, hanem az 55-ös, amiről beszélek. A... Akkor most szavazunk mellette? Ellene. Akkor kénytelenek vagyunk elektronikusan is szavazni, nagyon szoros az eredmény. Akkor szavazzunk, igen. Lezárom a szavazást. És akkor 21, igen, 20, nem szavazat. Hát akkor ez volt az 55-ös, el is fogadtuk, és akkor ez, ami következik, az az 56-os Helga Trüppel módosító indítványa, az előadó ellene van mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 57-es, ez már megvan. 58-as, nem? De, 58-as, nem. Akkor 59, de ezt már az előadó nem támogatta, ellene van, ugye? Túlzok. Akkor 59-esről beszélünk mellette ellene. Megnézzük elektronikusan is az 59-es, nagyon szűknek látszik a többség. Megnyitom a szavazást. Nem szavazok, lezárom a szavazást. Hát akkor most fordítva van, 20 igen, 21 nem, tehát az 59-es az elutasítottuk, és akkor ö, a portás előadónál ki van. Mellette tartózkodás elutasítottuk. 60-as jön, Álvaro úr módosítója, az előadó támogatja mellette, ellene támog... tartózkodás elfogadtuk. 61-es Simanszki úr mellette ellene tartózkodás elutasítottuk elutasítottuk. 62-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 63-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 64-es mellette mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 65-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor jöjjön a C kompromisszum mellette ellene. Tartózkodás elfogadtuk. A kettő következő oka fogyott. 68-as mellette ellene. Tartózkodás elutasítottuk. A 69-es következik. Ugyanaz az előterjesztő, szóbeli módosító B. America should be acknowledged in 2012 budget. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 70-es, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk fordítom az oldalt, 71-es, mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 72-es, nagy C szóbeli módosítóval mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 73-as, mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk 75, 74-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 75-ös szóbeli módosító nagy D. Ez kiegészül tehát. Mellette. Ellene. Köszönöm. Akkor elektronikusan is megnézzük. Na, várunk. Megy a gép? Megnyitom a szavazást. Szavazzanak, kérem. Mindenki szavazott? Néppártból? Akkor tehát lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 19 igen, 22 nem szavazattal. És akkor gratulálunk Franciszkának, arról a részről szavattunk, amely megfelel az ő jelentésének, és akkor ugyanaz a szavazó lista folytatódik, más szekciókkal a titkárság készítette elő ezeket a javaslatokat, és akkor mehet? 76-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. A 77-es és Miguel Portás, az egyetlen portugál, hogy ezt töröljük. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 79-es mellette ellene a tartózkodás, köszönöm, akkor elfogadtuk. 80-as. Ez egy kiegészítés, de okafogyott. Okafogyott. 81-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 82-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 83-as az egyező, de ellenzi az előadó, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 84-es, mellette, ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 85-ös mellette ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 86-os technikai szóbeli módosító mellette ellene. Hát, Biztos? Nézzük meg elektronikusan, mert úgy tűnik, hogy ez a technikai módosító megosztja itt a bizottságot. Szavazunk elektronikusan is. Akkor Egyel több a néppárti, de eltűnt egy néppárti. Hm, na, a szavazást lezárom. szavazás lezárom. A szavazás lezárom. 31 mellette, 3 ellene, 37 mellette. Nem értettem semmit ebből a filmből. Nem baj. Ez volt a 42. 78 88-as kemény csata után egy portugál módosító, 89-es mellette, ellene. Mit csinálnak a szocialisták? 89-es, 89. Már megszavaztuk a 88-ast. Bocsánat, csak az technikai szobeli módosító. Túl sok a technikai módosító. Tehát a 88-as bocsájtam szavazásra. 88-as. Egyedül készített a jelentéstevő mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. 89-90-es következik portugálok mellette, ellene, tartozkodás, elfogadva. 91-es mellette, ellene, ellenőrizzük elektronikusan. Az összes néppárti szavazhat. A szavazás lezárom. Mindenki leadta a szavazatát? Akkor 24 igen, 17 nem. 92-es mellette? 92-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 3-as. A raportőr szóbeli kiegészítést módosított akar. Ez itt van. Önök előtt támogatják. Ki az, aki mellette van? Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 94-es, ismét egy technikai szóbeli módosítás, <clears throat> mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 95-ös fogyottá vált. 96-os és 97-es, ki az, aki támogatja? Ellenszavazat. tartózkodás elfogadva. A szocialisták voltak az ellenszavazók. Ez azt jelenti, hogy a 98-as okafogyottá válik. 99, illetve 100-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 101-es a raportőr ellenzi a módosítóst, ellen, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 102-es következik, mellette ellene tartózkodás. Úgy látom, hogy többséggel megszavaztuk. 103-as visszavonva 104-es, a raportőr szóbeli kiegészítőjével, amelyet írásban megkaptak. Úgy hallottam, hogy a szocialisták megosztott szavazást kérnek a 104-esnél, tehát részenként fogunk szavazni. Az első a rész a welcome Stall, a Mutual Confidence-ig terjed. 104-es első rész a raportőr mellette van. Ki az, aki támogatja? Ellenszavazat. Tartózkodás. Első rész elfogadva. Második rész a Considers-től a Since Then szövegrészig az előadó is támogatja. Ki az, aki mellette van? El. Tehát a második rész kiszavaz mellette, ellene. Tartózkodás nem egyértelmű. Nézzük meg elektronikusan, egy próbát tartunk. túl kevés a szavazat, még mindig kevés a szavazó. Akkor lezárom a szavazást. 21 mellette, 15 ellene, második rész is elfogadva. 105-ös módosító, az előadó támogatja, ellenszavazat, tartózkodás, elfogadtuk. Kis többséggel. 106-os következik. szóbeli módosító van hozzá. Itt is részenként fogunk szavazni. Erre a módosítóra az előző nem vonatkozott. Nem. nincs, én itt nem látok ö, részenkénti szavazást, mondja az elnök. Tehát a 106-osra fogunk szavazni, ez kompatibilis az előzővel. A raportőr támogatja ezt. Elnézést, mondja az elnök. Tehát van egy szóbeli módosító. Tehát ez az a bizonyos híres nevezetes módosító. Ezzel a módosításra szavazunk, ki az, aki mellette van. Ellenszavazat. Köszönöm. Tartózkodás. Többség mellette van. Ez tehát a 106-os volt. Tovább lépünk, 107-es következik. Il est couvert. Bon. Il est couvert. OK. Ez is fedezve van. 108. Ez nincs fedezve. Az előadó ellenzi. Ki az, aki mellette van? Elnézést, mondja az elnök. Úgy látom a 108-asnál részenkénti szavazás lesz. Bon, alors le 108. La première partie qui va de urge... Tehát 108 az urgently to elections. Akkor ez lesz az első rész, szavazzunk rá. Az előadó, hogy ő látja ezt, támogatja, ki az, aki az első részt megszavazza. Ö, ellenszavazat. Nagyon, nagyon különös ez az egész politikailag. Elektronikus próbát tartunk, 108-as első rész. Le vote est clos. A szavazást lezárom. Mindenki leadta a szavazatát? Nézzük az eredményt. 18 mellette, 21 ellene. Első részt elutasítottuk. E, a második rész továbbra is fennmarad? Igen, az előadó ellenzi. Ki az, aki mellette van? Ellenszavazat, tartózkodás. Ezt is elutasítottuk. Tehát a 108-ast megtorpedozták. 109-es Vélmont asszony, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 110 az előadó részéről szóbeli módosító. Igen, ez fedezve van, tehát a 110 fogyottá vált, 111. A 107-est elfogadtuk ez is okafogyottá válik tehát. Javítsanak ki, ha tévednék, de menjünk tovább. 112, 113 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 114-est visszavonták, 115-ös Győran Ferm, az előadó ellenzi. Igen, fedezetben van. 116-os. Ez nincs. Az előadó ehhez tette egy szóbeli módosítót. Ki az, aki támogatja? Ellenszavazat. Tartózkodás elfogadtuk. 117 az előadótól mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 118 Jóran Ferm mellette ellene tartózkodás elutasítva. 119. Jörend Ferm módosítója, az előadó támogatja, ki az, aki mellette van ellenszavazat. Tartózkodás elfogadtuk. 120. A liberálisoktól ez egyébként összevethető a, a raportőr szóbeli módosítójával mellette, ellene, mondom a 120-asnál vagyunk, tovább. A 120-as a vált a 119 miatt, akkor 121, ez is okafogyott. Még akkor is, hogyha nagyon csinos bajor ruházatot visel. 122, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 123, az előadótól mellette, ellene. Elektromosan nézzük meg, tehát a 123-asra szavazunk elektronikusan. Szavazást lezártam. 22 mellette, 17 ellene elfogadtók. Ez azt jelenti, hogy a 125-ös okafogyottá válik, akkor 126-os következik, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 127, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 128, ugyanazok a szerzők mellette ellene tartózkodás elfogadva. 129. Ezeket szerintem egyben szavazzuk meg 122-131-ig, mellette ellene tartózkodik. Mind a hármat elfogadtuk. 132 Helga Trüppertől, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 133 visszavonva, 134-es szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ez azt jelenti, hogy a két következő módosító okafogyottá vált, a 137-eshez jutottunk Roberto Gualtieri és Derek Vaughan szerzeményében. Két részben szavazunk. Mrs. Ashtonról van benne szó. Ezt elfogadtuk, az első részt. A therefore-tól lifted kifejezésekig mellette ellene tartózkodás. Ezt elektronikusan ellenőriznünk kell, tehát a 137-es második részére megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Szavazás lezárva. 16 mellette, 25 ellene, tehát a második rész elutasítva 138 mellette ellene. Ezt is ellenőrizni kell. 138-ast elektronikusan ellenőrizzük. A szavazást lezárom. 23 mellette, 16 ellene, elfogadtuk. 139-es kompatibilis a 138-al, tehát mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 140-es az előadótól mellette ellene tartózkodás elfogadva. 141-es. Két részben szavazunk. Az elsőtől, az első rész a remarks-tól a commission kifejezésig, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész a therefore-tól kezdődik, és a reinstated-ig tart, mellette kiszavaz. Elektronikusan ellenőrizzük, tehát a 141-es második részét nézzük meg. Lezárom a szavazást. 16 mellette, 24 ellene, elutasítva. 142-es az előadótól. Ki az, aki ellene van, tartózkodás elfogadva. 143-as, igen, ez okafogyottá válik. a végső szavazás előtt szeretnék emlékeztetni arra, hogy a a vélemények az AFKO, AFET, ECON, MV, IMCO, INTE, INTRE, LIBE, eh, REGI és a TREN frakcióktól. Ezeket egytől egyig a maximális mértékig figyelembe próbáltuk venni eh, a jelentés tervezetében. Eh, figyelembe vettük a kompromisszumoknál, és figyelembe vettük a szavazásnál is. Eh, egyébként az előadókkal az állandó bizottságokat is eh, konzultáltuk. Tehát ebben a bizottságban mindezeket a tényezőket figyelembe vettük, és az állásfoglaláshoz csatolni fogjuk. Tehát a módosítások után nézzük meg a végső szavazást. Egy elektronikus szavazást kérek. Én is szeretnék szavazni, mondja az elnök én nem vagyok a, a létszámon felett. A szavazást ezzel lezárom. Nos, az eredmény 34 mellette, 7 ellene. Tartózkodás nem volt. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Alors, je vous propose... Most pedig azt javaslom, hogy térjünk rá a 9-es napi rendi pontra. Nagyon gyors lesz, mert a bőge jelentése kapcsolatban a rugalmassági eszközigénybevétele az Európai szomszédságpolitika és a kutatási keretprogram érdekében. Ez a jelentés szíme. Egyetlen egy szavazás van itt. Nos, kedves kollégáim, egy kicsit nyugodjanak már meg, jó? Egy kis csenget, csendet, kedves kollégák. Ez egy olyan jelentés, amelyre szükségünk van, méghozzá a költségvetési szavazások kiegészítéseképpen, mert arról van szó, hogy el kell indítanunk a rugalmassági eszköz igénybevételének folyamatát, hogy finanszírozni lehessen azt az előirányzat felesleget, amely az 1A kategóriában és a 4-es kategóriában válik szükségesé. Ezért kell a rugalmassági eszközt igénybe venni, aktivizálni. Felül kell vizsgálni a pénzügyi tervet, pontosabban elnézést mondja az elnök, ez azt jelenti, hogy az, hogy az intézményközi megállapodásra térünk vissza, amely e, előirányozza a rugalmassági eszköz igénybevételét. Remebőge szakértő kollégánk nincs jelen, de Franceskával megállapodtak. Francesca be fogja mutatni a jelentést, utána pedig szavazunk. Francesca, a tiéd a szó. Nos, a koordinátori ülésen Bőge úrral folytattunk tárgyalást a jelentés címével kapcsolatban. És a kettes bekezdése kapcsolatban is beszélgetünk. Megállapodtunk abban, hogy megváltoztatjuk a hivatkozást méghozzá a kutatási keretprogramra, a 2020-as stratégia kapcsán. A címben és a kettes bekezdésben megváltoztattuk az elnevezést, a hivatkozást. Nagyon fontos, tehát az eszköz hatájának tekintetében egy nagyobb hatályt szeretnénk, mert az EU 2020-as stratégia többek között magában foglalja a hetes kutatási keretprogramot, tehát ha bevet, bevezetjük, vagy beépítjük az 2020-as stratégiát, nagyobb lesz a hatája a programnak. Ki támogatja ezt a jelentést, így módon szobelileg módosítva mellette, ellene, tartózkodás, öten ellene, elfogadva. Jó. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy a mi stratégiánk, cselekvési tervünk magában foglalja a kötődési szab- bizottsági szavazást, ez megtörtént, csak a kötődés tervvel, az LKT-vel kapcsolatban elért megállapodást követően bocsátjuk plenáris szavazásra. Így tudjuk legjobban felhasználni a tárgyalásoknál ezt a rugalmassági eszközt. Most pedig rátérhetünk azt mondja, hogy az ötös számú költségvetés módosítási tervezet 9. szakasz, Helga Trüppel jelentése, az Európai Adatvédelmi Biztos, illetve az Európai Külügyi Szolgálat 9-es, 10-es szakasz. Két módosító van itt. Először is az organigramról, a a módosítányáról. Szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, kettes bekezdés, egyes módosító Guatjeri kollégái visszavonták. Mert az új szöveg lefedé, visszavonta Guatjeri. Végső szavazás, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ez egy olyan téma, amelyet a következő három oldalú tárgyalás napi rendjére tűzhetünk a tanácssal folytatott tárgyalásnál, november 16-án. Kerül napirendre tehát ez a téma. Talán még előtte is. November 16-án jó, ezt meg fogják erősíteni, november 16. Nos, akkor a Vertman asszony jelentéséről később szavazunk, tehát rátérünk a 12-es napi rendi pontra. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Kénybevétele Barbara Matera fogja bemutatni, és szavaztatja meg velünk ezt a dosszié csoportot. Sì, Presidente, eh, io so... Köszönöm szépen, elnök. Barbara, csak egy szavazás van. A Renault-ról, ugye? A legutóbbról tettük át a mai ülésre. Volt egy hosszú vita a bizottsággal, az Emple szakbizottsággal erről több megoldást találtunk, nyilván erről is szólunk majd. Megadom a bizottságnak a szót, illetve mindenkinek, aki kéri a szót, mert mégsem tudtunk valóban részletesen tárgyalni erről. Jó lenne, ha mindenki tisztázná az álláspontját. Szeretnénk megtudni, hogy mit gondol az Európai Bizottság, és majd mi is elmondjuk a véleményünket. Jelentéstől azt, hogy köszönöm szépen. Questa relazione che abbiamo posticipato per richiesta della Commissione Occupazione. Köszönöm szépen, elhalasztottuk a kérést a Foglalkozási Bizottságban. Arról volt szó, hogy ez az egyik legnagyobb kérés volt, ami eddig érkezett ezzel az alappal kapcsolatban 2006 óta 24 millió euróról van szó, és 350 ezer munkavállalóról, tehát ez egy rendkívül kényes kérdés, amivel a Foglalkoztatási Bizottság az elnökkel, Beres asszonyjal foglalkozni fog és korábbi munkavállalók, akik azt választották 2008-ban, hogy nyugdíjba vonulnak önkéntesen, 71 volt ezeknek a száma, és 2010-ben felemelték a nyugdíjkorhatárt 60-ról 62-re. Ezeket az embereket kizárták a munkaerőpiacról, és nem volt megfelelő számú munkaévük eh, ahhoz, hogy eh, nyugdíjképesek legyenek. És a foglalkoztatási bizottságban azt kérdezik, hogy tartsuk ezeket a pénzeket tartalékban, hogy az Európai Bizottság auditot küldhessen a Renaulthoz. Más szóval arra kérik a bizottságot, hogy vizsgálja meg, hogy a Renault társaság minden jogi és pénzügyi lépést megtette annak érdekében, hogy támogassa ezeket a munkavállalókat és biztosítsa a nyugdíjasok jogait, illetve biztosítsa a kifizetést azon munkások, illetve munkavállalók számára, akik vállalták az önkéntes nyugdíjba vonulást és mi mindig párhuzamosan dolgoztunk a foglalkoztatási bizottsággal ezekben a kérdésekben, és eddig soha nem volt semmilyen probléma az együttműködésben, és nagyon remélem, hogy ebben az esetben is eh, megmarad ugyan ez a módszer, és ami pedig ezt a bizottságot illeti, azt kell, hogy mondjam, emlékeztetnem kell a kötelezettségeinkre, vagyis ragaszkodnunk kell a globalizációs alap alapvető szabályaihoz és a pénzügyi szabályokhoz, és ezek nem teszik lehetővé, hogy visszatartsunk bármilyen összeget, amely a társaságok illetve nemzeti kormányok kapnak, nem teszi lehetővé ezt számunkra, és eddig az alap története során nem is volt audit a bizottság részéről, biztosítandó, hogy a társaságok megfelelően kezelik, illetve költik el ezeket a forrásokat. Ez a pénz, ahogyan én mindig is mondtam, nem a társaságé, nem annak a szerkezetváltását és a mérleg javítását szolgálja, hanem a munkavállalók két, és ez gyakorlatilag azt szolgálja, hogy segítsen visszahozni munkavállalókat a munkaerőpiacra, akik kikerültek onnan, tehát ez a szolidaritási alapot bővíti, és ezért van szükség erre a vizsgálatra, illetve auditra ugyanis a, tudom, hogy a bizottság most nincs jelen, de kérem elnök úr, hogy kérjen további magyarázatokat a bizottságtól, ha szükséges ezzel az ügyel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Többen kértek szót. Azt szeretném javasolni. Először megadom a szót Grölyé asszonynak, Darden úrnak. Dádenónak. Nagyon jó. Dádenór, úr, Grölyi asszony, Helga Tröpöl, Riké úr, és az Európai Bizottság, akit a főigazgató képvisel, Darden úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Tulajdonképpen Barbara elmagyarázta a helyzetet. Ez a helyzet, amelyen még sosem találkoztunk és szerintem azért, mert nem találkoztunk ilyen helyzettel, nem csinálhatjuk meg, azt szerintem nem helyes ezt mondani. A helyzet egy kicsit furcsa, egy franciaországi jogszabályi evolúcióhoz kapcsolódik, munkavállalót érint, ahogy Bárbara vette figyelmet, most a munkásoknak, a dolgozóknak szeretnénk segítséget nyújtani több kapcsolatot, többszörösen került kapcsolatfelvétel a foglalkoztatási bizottság, a szakszervezetek, a cég képviselők között. És azt hiszem, amit elfogadtak az Ember Bizottságban, hát azt hiszem, hogy megérdemelnék azt, hogy a mi bizottságunk döntésében tükröződjön az Ember Bizottság döntése. Ezt ellen ezért készítettük el ezeket a módosítókat, szobori módosítókat, és azt szeretnénk, hogyha ez egy új és eredeti döntés. Szerintem a segély egy részét a Renault-nak kellene adni. Merci. Euh, Estelle, vous voulez compléter ou... Estelle, ez, euh, mert az, hogy ez nem egy kényes kérdés, hanem súlyos. Tavares úr, aki a France Renault főigazgatója azt mondta, hogy 192 ember, nem 71 ember érintett. Szerettem volna elmondani, hát hogyha eljött volna a találkozóra, akkor ki tudtuk volna fejteni ezt a kérdést. Mások a számadatok, mint amikkel ön, ön rendelkezik. A cég is más adatokat közölt. Ma Ma az a baj, hogy a Renault cég, ugye kedvezményezett, persze nagyon jó, a Renault fog majd egy visszafizetési, visszaköltségtérítési kedvezményezett válni. Azt gondoltuk, hogy ez a munkavállalókat segíti. Itt van egy értetlenség. Most a támogatás kifizetése ez a vállalkozáshoz kerül, a céghez, nem a dolgozókhoz. Több mint 300 ember van abban a helyzetben, amelyről ön beszélt. Úgy tűnik, hogy ezzel a témával kapcsolatban jó lenne, hogyha kicsit eh, mindenkinek a fejében van, mindenki emlékszik, hogy hogy fogadtuk el, a minősített többség fogadt el a plenesülésen, jó lenne, ha olyan megoldást találnánk a mi költségvetésünkben, a Költségvetési Bizottságban, amely megfelel mindenkinek. Én ragaszkodom ehhez a ponthoz. Ha nem veszik valamilyen módon figyelembe ezeket a módosítókat, ezt önnel és Federikkel szívesen megnézem, én úgy beszélek, ahogy gondolom, tehát a szívemen, a számon, a szívem. Köszönöm szépen, Riki úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy különbséget kell tenni a között ami érzelmi és szociális szempontból eh, foglalkoztat minket. Amire felhívták a figyelmet, 200 dolgozó találja magát olyan helyzetben, amely nem felel meg az ilyen rendelkezésnek, hiszen ugye változtak a bírósági rendelkezések. Az első dolog, nincs lehetőségünk egy auditot elrendelni. A foglalkoztatásügyi bizottság kérésen nem felel meg semmilyen jogalkotási, jogszabályi szempontból elfogadott kérvénynek. Tehát azt gondolom, hogy nem arról van szó, hogy az összeg egy részét visszavonjuk, szerintem ez elképzelhetetlen, ezt a bizottság ugye megerősíti. A harmadik dolog, ahogy bemutatták ezt a dossziét, ahogy bemutatta a francia állam ezt a dossziét, na most az érintett dolgozók jellemvona, vagy jellemzőit külön kellene kezelni. Azt hiszem, hogy nem lehet a pénzügyi költségvet, a költségvetési rendeletet sem megváltoztatni, nem szabad, és nem lehet egy tagállam helyet rendelkezzünk. Az utolsó dolog, amely azért eléggé ledöbbentett, az a fenyegetés. A, ugye többs, a minősített többsége szembeszállnánk, hát ez a veszély az érintett országok képviselő által Na most, ami a globalizációs alap, ami fontos szerepet játszik ebben a kontextusban, Szerintem teljesen konform, szabályokkal konform módon került mm, megalkotásra. 200 dolgozó Renault-nál szabálytalan körülmények között került elbocsátásra, ezt a problémát azonban a francia államnak kell megoldania. Önkényesen nem mejthetjük túlszól az alap egy részét. Jó, köszönöm. Tröppel asszony, Helga Tröppel. Elnök úr. A magunk véleménye szerint, ahogy hallottuk, hogy problémás ez az anyag, ahogy Barbara Matéra is mondta, a múltban eh, nagyon gyakran a hasonló módon e, értelmezték a helyzetet a budget és a munkáltatói bizottságban. Itt azonban nem ez a helyzet, tehát úgy gondolom, hogy ez egy jel, ami azt mutatja, hogy más esetekben is sokkal több a probléma, tehát itt nagyon nagy körültekintésekkel kell eljárnunk, hm, több pontosításra van szükség, nem mondhatjuk azt, hogy itt nincsen semmi gond, e, szerintem Hogyha itt most leállunk a vitával, az nem megfelelő. Köszönöm, Helga. Inge Kressle. Ja, vielen Dank. Ich bin immer etwas... Köszönöm szépen, kicsit bizalmatlan vagyok, amikor azt mondjuk, hogy a költségvetési szabályok nem engednek meg valamit. Én belátom, hogy nem igazán értem, amiről itt szó van. Köszönöm. D'accord. Merci bien. Köszönöm, rendben. Főigazgató úr. Mit gondol erről a bizottság? Köszönöm szépen, elnök úr. Hát több mint érzésről van szó hát az elemzés kapcsán. Nagy tiszteletben tartjuk a különböző álláspontokat, amelyeket előterjesztettek a tisztelt képviselők. A valóság, jogi valóság más dolog. A jogi valóság az az, hogy a 13-as cikkeje a vonatkozó rendeletnek az köt, arra kötelezünk, hogy egyben fizessünk ki egyszerre, tehát nincs lehetőség arra, hogy ezt az összeget több részre, kettő vagy három részre osszuk. Egyben kell kifizetni egyszerre. A második dolog, mint ahogy ez már elhangzott, nincs semmilyen hatáskörünk azzal kapcsolatban, hogy auditálási, ellenőrzési joggal éljünk, a kapcsolat, hogy egy, a Renault, egy cég hogyan osztja szét a visszatérített költségeket. Megnéztük ezt a dossziét, elfogadhatónak tartották, egy részét az alapnak visszafizetjük, visszatérítjük, és hát az európai költségvetésnek idáig tart a hatásköre tehát eh, azt mondanám, hogy a válaszom kétszeresen negatív. A feltett kérdésekre azt gondolom, hogy mennyit mondanék. Köszönöm szépen, elnök úr. Rendben. Köszönöm szépen. Kicsit bonyolult ez az ügy. Felvettem a kapcsolatot Bevans Berezzel, eh, és jó magam, kísérletet tettem arra, hogy megnézem, hogy fel tudják-e tárni azt a következetes utat, amit járnunk kellene, hogy hogy lehet ugye a dolgozók helyzetét szabályozni. Bonyolult a helyzetük a Renault dolgozóinak, mm, a globalizációs kigazetes alap szempontjából is. Azon gondolkoztam, hogy az előjelzetok egy részét esetleg tartalékba tegyük-e, vagy két részben szavazzánk meg a jelentéstevőnk és a biztos csak azt mondja, hogy ez nem lehetséges. Sem tartalékban nem lehet helyezni összeget, sem ketté nem lehet osztani ezt az összeget. Vagy mindent, vagy semmit. Mm, voltak azért fontos levélváltások a Renault elnöke és a bizottság elnöke, a foglalkoztatási bizottság elnöke között. A kormány nyilkozatokat tett, a francia kormány, és úgy tűnt, hogy a konkrét probléma most a számokkal kapcsolatban is különböző adatokat kaptunk. Az érintett dolgozókkal kapcsolatos probléma a A Renault um, igazgató tanácsa, illetve a szakszervezetek között megkötött állapodás követően változott meg a francia jogszabály, vonatkozó jogszabály. Azok a támogatások, amelyeket a dolgozóknak megítétel, megítételtek, megítéltek a globalizációs alapkeretében, tehát ezeket nem érinti ez az aspektus, tehát sem a speciális szabadságot, sem a, a szakmai továbbképzésre vonatkozó adatokat. Nem tudom, hogy mit tudunk igazán tenni. Vagy elfogadjuk, vagy elutasítjuk blogban, ahogy a jelentéstevőnk mondta, kivéve Mm, túlszólejtjük ezt a globalizációs kiigazítási alapnak ezt az összegét annak érdekében, egy más témában engedményeket kapjunk a cég részéről. Kicsit bonyolult ez az ügy. Na most innentől kezdve a jelentéstevő bemutatta álláspontját, Három szobeli módosító van, Dártán úr és Grölé asszony mutatta be ezeket. Ha jól értem, a jelentéstevő nem támogatja Grölé Dártán módosítókat. Tehát Ezek kiegészítő szobali módosítók. Mikor, hova kérdezi az elnök a munkatársakról? D'accord. Alors. Jó, akkor most akkor a szövegben haladva nézzük. Az egyes bekezdéshez kettő módosító tartozik. A kettes írásos Grelier Derden eh, módosítók mellette. Köszönöm ellene. Köszönöm. Tartaszkodás elutasítva. A hármas módosító szobeli módosítóval, ugyanazoktól a szerzőktől mellette, ellene, tartozkodás, ugyanaz a többség, elutasítva, négyes módosító. Mellette, ellene, tartozkodás, elutasítva. Ötös. Rolandas Paxas. 5-6 hetet lobban lehet szavaztatni? Nem, akkor ötös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, hatos. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, hetes. Elfogadta bocsánat. Hetes, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Nyolcas, as de Derpin, két részben. Első rész, observe that Renault is currently hmm, mellette, ellene, tartozkodás, ugyanaz a többség elutasítva. A második rész. Mellette, Itt ellenőrzöm. Második rész. Második rész. A szavazást megnyitom. Mónika, mindenki lehet a szavazatát? 22 igen, 16 nem, a második részt elfogadtuk. 9-es módosító. Mellette ellene tartozkodás. Elutasítva. A tízes. Paxas kollégái. Mellette, ellene, tartozkodás. Elutasítva. Most pedig ráérünk, térünk a kettes szobeli módosítóra, a Gröliedeten auditálással kapcsolatos módosító mellette, ellene, tartaszkodás elutasítva. Hármas szóbeli módosító mellette, ellene, tartaszkodás elutasítva. Egyes mellette, ellene, elutasítva. Végső szavazás. Ellenőrizzük elektronikusan a záró A szavazás lezárom. 16 igen, 20 nem. Nincsen jelentés. Ez hogy lehet? Hát ez hogy lehet? Hát... Nincsen döntés donc, je ne soumets pas le virement au vote. Hát akkor ezt a, az utalást nem fogom szavazásra bocsájtani. Hát mindenki majd a maga ügyében felelős. Mindenki vállalja majd a felelősséget. Rátérünk a következő napi rendi pontra. Euh, nous avons à voter des virements. Nos pedig átcsoportosításról kell majd szavaznunk. 13-as napi rendi pont nincsen Szidóniánál. Nincsen átcsoportosítási javaslat? Na. Ami az átcsoportosításokat illeti, a 34-es kérvény, a bizottság minden évben össze bemutatja ezt a kérvényt. Hetedikén, november 7-én szavazunk. Egy, kicsit, egy kis csendet kérünk szépen. Az hatos számú LKT-t kaptuk meg, és a Budget Forecast előadott, a főgazgató úr múlt héten beszélt erről. November 7-én lesz átfogó elképzelés, ugye? Főigazgató erről van szó. November 7-én lesz az átfogó bemutatásának a témakörnek. Na, nem szavazunk. A dec 22-ről. Mert elutasítottuk ugye a Renault támogatását. Azonban a 29-es számú átcsoportosítási javaslatról. Jövő héten szavazunk erről, mert kapcsolódik egy másik eh, Ausztriát illető globalizációs alkalmazkodási alapról szól ez, ami Ausztria támogatásról szól. A 36-os ott is szeretném kérni, ugye jelentéstevőnk hát Alfonzi úr kérésére napoljuk el ezt a témát, mert ez a halászati egyezményhez kapcsolódik méghozzá az EU és a marokkai királyság közötti halászati partneri megállapodásról van szó, és az a fontos, hogy a vélemény ugyanakkor szülessen. Hmm, november 8-a a határidő, tehát hetedikén szavazhatunk róla. Ugyanezt mondhatjuk el a 41 es hanem egy másik művelet, globalizációs alkalmazkodás alapi kénybevétele. Ugyanakkor szavazunk, mint amikor Madame Terra jelentéséről szavazunk. Ami a többi intézmény költségvetését illeti, kettő fajta átcsoportosítás van, az egyik az ombudsmanra vonatkozik, a másik pedig az Európai Bíróságra. Helga. Köszönöm, kollégák! Az Európai Ombudsmantól egy kérést tolmácsolok, illetve az Európai Bírocs, Bíróságtól is. A szabadságok címszót nem tudtak kitölteni, úgyhogy más költségvetési tételeket kérnek, túl, túlórák, szoftver, bútorzat, egyéb kiadások illetve a alkalmazottak kiküldetési költségei mindösszesen 140 eh, ezer euróról van szó. Ezt az átcsoportosítást azt kérem, hogy ne ellenezzük. Lépjek tovább, vagy erről beszélnek most előző, előzetesen? Ami az ombudsman illeti, a jelentéstevő támogatja ezt a transfer transferkéremet, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Európai Bíróság Helga. A bíróság 171 ezer eurót akar e, átutalni az átmeneti e, juttatások költségvetési sorba, 164, e, nem, 50 ezer eurót az információból az igazgatási költségek sorba, és 6 ezer, 600 ezer pedig az épületekre és társult költségekre vonatkozna. A bíróság minden egyes átutaláshoz részletes magyarázatot fűzött. Azt javaslom, hogy ennél fogva ne szavazzák le ezeket az átcsoportosításokat. Jó, Köszönöm, nagyszerű. A kettős tagadás. Eh, Világosan én támogatom ezt az átcsoportosítást. A klasszikus francia színhez, amikor azt mondják, tény, téged nem utállak, az azt jelenti, hogy imádlak. Ez a kettős tagadás. Na, ki van Helga mellett? Ellene? Tartozkodás elfogadva. Jó. Hm, lezártuk a szavazást. És most még három eszmecsere lesz. Nézzük meg a négyes napi rendi pontot, <clears throat> Alfonzi úr jelentését. Az Európai Közösség és a Marokkói Királyság közötti halászati megállapodásról van szó. Jelentéstevő úr. Oui, monsieur le président. Igen, elnök úr. Ez a halászati megállapodása a marokkói királyság és az EU között az egyik legfontosabb megállapodása, amelyet ezen a területen az Európai Unió jóváhagyott, és egy jóváhagyási eljárás következik, ezt a megállapodást lezárták, most jóvá kell hagynunk amikor másodlagos jelentőségű megállapodásról volt szó korábban, amely nem jelentett jelentős politikai problémát, a marokkói megállapodás azonban nagyságrendi és politikai problémát is okoz. Nagy politikai problémát okoz, ami a nyugat-szaharát szaharát illeti, a mai helyzet, amelyet nagyon jól ismerünk ebben a zónában, az ENSZ kapcsán is, nagyon is zavaró ez a körülmény, amely ott van, nagyon is ellentétes a nemzetközi joggal, amit ami ott történik a Nyugat-Szaharában. Az előjelzatok 25%-át szeretnénk ennek a halászati megalapodásnak Szenteni és sok a 25%, több hónapja várjuk azt, eh, hogy eh, hogyan lehetne javítani ennek a környezetvédelmi, emberi jogi aspektusát ennek a megállapodásnak, aztán a leghátrányosabb vezető régiók támogatásáról is szót kellene ejteni. Ha lesz egy bizottságot, mi egy vélemény készítünk nekik, nagyon fontos lenne tehát, hogyha a bizottság egy új jegyzőkönyvet készítene amely figyelembe venni a gazdasági és környezetvédelmi aspektusokat. Tehát azt javasoljuk, hogy a bizottság jelenlegi megállapodás tervezeti jegyzőkönyvét utasítsuk el. Nagyon fontos, hogy az ensz szelőszangban a nyugat-szaharai helyzetet javítandó járjunk el. Köszönöm, kedves kollégám, többen kértek szót, Monif asszony. Monif Urkita. Gracias, presidente. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Egy parlamenten belül persze különbözőek a vélemények, ez magától értetődő, de hát szigorúnak kell lenni egymással, amikor joganyagokról váltunk szót. És ilyenkor be kell tartani az idevágó rendelkezéseket. Nagyon tisztelem Fonzi úr önt, de a jelentésében annyi politikai, alapjogi kritériumot dobál össze-vissza és kavar össze, hogy ez egy ilyen egyveleg lesz, ahol az állítások közül egy sem igazán állja meg a helyét. Először is itt most nem arról van szó, hogy meghosszabbítjuk a halászati szerződést, meg nem is arról van szó, hogy megszüntetjük a gyarmatosítás nyomait, meg nem is politikai kérdésekről van szó, amelyekkel most az ENSZ foglalkozik, mert az Európai Parlament persze Nyugat-Szahara területén azért harcol, hogy megszűnjön mindenféle gyarmatosítás. de ez most nem egy autonóm terület, és ezt az állapotot kell megszüntetni. Tehát a dekolonizáció az elsődleges cél. A nemzetközi jog ellen itt súlyos védségek állapíthatók meg. És ez azonban persze attól függ, hogy az Európai Unió milyen egyezményt vesz alapul. Ugye itt most egy már meglévő egyezmény meghosszabbításáról van szó, és az Európai Unió az ENSZ idevágó anyagát és figyelembe veszi, a tanács pedig a nemzetközi jogot. És a nemzetközi jog az csupán annyit ír elő a dekolonizáció kritériumaként, tehát hogy a népjogait, egy adott népjogait be kell tartani, és ennek az egyetlen feltétele az, hogy az adott szerződés hasznára legyen az adott terület lakosságának. A bizottság már az Európai Parlamentnek is szolgált garanciákkal arra vonatkozóan, hogy ez a terület amely így vagy úgy legitim vagy illegitim módon eh, kerül igazgatásra, hogy ez a terület valóban érintett, és oly módon érinti ezt a területet ez a szerződés, hogy az egyben a lakosság javát szolgálja. Ezt eh, a hatóságokkal együtt kell nekünk dolgozni, de itt ez nem a Költségvetési Bizottság kérdése, mert itt nem arról van szó, hogy a nemzetközi jogot betartják-e vagy nem, megvan a társulási szerződés, és ebben az áll, hogy be kell tartani a jogi kereteket. De ahogyan elhangzott, az Európai Unió számára fontos a nemzetközi jog, a nemzetközi jog pedig azt mondja ki, hogy a nemzetközi szerződéseknek az adott terület lakossága előnyét kell, hogy szolgálják. Tehát arra kell ügyelni, hogy ne sérüljön a nemzetközi jog. Az Európai Parlament itt most nem a terület dekolonizációjával foglalkozik, ez egy halászati szerződés Marokko és az Európai Unió között. Ezt mi támogatjuk. A dekolonizáció azonban az az ENSZ keretében történik. Másodszorban azt mondják, hogy az pénzügyi összeg, az az összeg, amiről itt szó van, az nagyon magas. Nos, Fonzi úr, a bizottságban számos megfontolás született, és itt nem arról van szó, hogy 25 vagy 10 százaléka az egésznek, hanem erről az összegről született a tárgyalások során megállapodás. És harmadsorban pedig A Fejlesztési Bizottsággal és a Halászati Bizottsággal rendezni kell egy együttesülést, amelynek során felül kell vizsgálni, hogy a környezeti rendelkezések betartásra kerülnek-e, illetve hogy a gazdasági teljesítmény az egyes lakossági csoportok számára megfelelő-e. Ez azonban nem a mi hatáskörünkbe tartozik. Úgyhogy Tényleg a Költségvetési Bizottságban kell dönteni arról, hogy a környezetvédelmi szempontokat kellően figyelembe veszik-e? A Költségvetési Bizottságban kell dönteni arról, hogy ez helyes, amit a társulási tanács megállapított. És itt kell felülvizsgálni, hogy ez egybe esik-e, illetve -e a nemzetközi jogi előírásoknak. Sajnálom, csak itt azért keverednek a dolgok, és torzulnak, hogyha most itt a halászati szerződés meghosszabbításáról beszélünk, akkor ezt ilyen célokra használják. Megvan a jegyzőkönyv, hogy hogyan lehet az egyezményt kitárgyalni, és minden garanciát biztosítani, ahol aztán minden bizottság gondoskodhat arról, hogy a nemzetközi jogot kellőképpen betartják. Az Európai Parlament az utolsó plenáris ülésén szavazott és ott éppen arról van szó, hogy elhalasztjuk ezt az egyezményt, és a különböző bizottság foglalkozik ugyanezzel, de a plenáris ez ellen foglalt állást. Tehát most valamit elhalasztunk, valami olyasmit, ami már folyamatban van, és ennek az elvétele csupán, ennek az elfogadása csak azt biztosítja, hogy a jövőben egy új szerződés születhet jobb feltételekkel. Köszönöm szépen! Köszönöm, asszonyom, Haglund úr. Uh, I figured I could say a few words since... Megengedik, akkor néhány szót hadd mondjak, ha már én vagyok az előadója ennek az ügynek a halászati bizottságban. Először is azt gondolom, hogy a két első hozzászóló azt mutatja, hogy nem igazán kellemes dolog előadó lenni ezzel a témával, ugyanis nagyon sok érzelem keveredik, és azt hiszem, hogy a kollégák is jól demonstrálták az imént hogy ez tényleg egy érzelemmel teli kérdés. Nos, ugye a szocialista kollégáknak mondom, ugye, hogy azt kérdezték, miért foglalkozunk ezzel a költségvetési bizottságban. Van ennek nagyon sok ökológiai vetülete is, számos, amelyet nem is ismernek. És hát évekkel ezelőtt született meg az egyezmény, és amikor ennek a hatásait értékeltük, kiderült, hogy ennek számos környezetvédelmi vonatkozása is van, de ez nem tartozik ennek a bizottságnak a hatáskörébe. Itt az elsődleges feladat annak vizsgálata, hogy ez összeegyeztethető-e a nemzetközi joggal, vagy nem. Én személyesen egyetértek, azzal, ami elhangzott a Nyugat-Szaharával kapcsolatosan, és a plenáris ülésen volt erről szavazás, többség született, és az eldöntötte, hogy mit kell tenni, de megint mondom, én ezt azt látom a legfőbb feladatunknak, hogy ezt gazdaságilag értékeljük, ha már itt vagyunk a Költségvetési Bizottságban, és itt mi az adófizetők pénzére vigyázunk. Az értékelő jelentésben a jelenlegi egyezményről sok minden szerepel. Az általános következtetése ennek a jelentésnek az, hogy a, a következő, a az első négy év időszaka viszonylag csalódást okozott. Ugye tegnap, amikor erről esett szó, a halászati bizottságban, akkor hasonló volt a vélemény. Persze a megközelítések különbözőek, hogy hogyan kezeljük ezt a kérdést, és néhány a kollégáim említették, hogy néhányan ezt ugye egy átmeneti időszaknak tekintik, és haladunk egy jobb egyezmény irányába, de a halászati bizottságban egyetértés volt, hogy ez egy rossz egyezmény, és jobbra van szükség a jövőben, és ebben nagyon széles volt az egyetértés a tegnapi nap során a frakció minden kollégája között. Azután a megközelítések különbözőek, hogy ezt hogyan lehet biztosítani, hogyan lehet ehhez közelíteni, és akkor most a gazdasági kérdések kapcsán hadd mondjak el néhány dolgot először is. Az értékelés, az egyezmény értékelése gazdasági perspektívából arra a következtetésre jut, hogy ez kell, hogy jelentse a legkevesebb terhet az uniós adófizetők számára. Ez nem a véleményem, hanem ez van ebben a jelentésben. De, és az is szerepel itt, hogy az egyezmény a legkevésbé sikeres minden bilaterális halászati egyezmény közül. Tehát, marátaim, azt gondolom, hogy ezzel kell foglalkozni ebben a bizottságban, mert ez az elsődleges feladatunk, és nagyon remélem, hogy ö, meg tudjuk ezt tenni úgy, hogy nem keveredünk bele ebbe a nyugat-szaharai kérdésbe, mert azt nem tudjuk megoldani itt különösen nem az ökológiai kérdéseket, amelyek komolyak. A halászati bizottságban azonban erről sok szó esik. Tehát itt van az én problémám, és azt gondolom, hogy itt kell állást foglalnunk, hogy ez egy olyan megállapodás, amely gazdaságilag nem fenntartható. Ez az értékelő jelentésnek a következménye, következtetése. És Politikai okoknál fogva persze lehet azt mondani, hogy ez egy jó, rossz jelzés lenne Marokkó számára, de azért arra is gondolni kell, hogy 1999-ben a vége lett az egyezménynek, ugyanolyan okoknál fogva, és akkor nyolc évig nem volt egyezmény, és nem is volt ez akkora dráma annak idején, mert a Marokkóval való együttműködés, ami persze fontos, és Marokkó az egyik partnerünk Észak-Afrikában, és az a szomszédsági politika keretébe tartozik, és a halászati egyezmény, ugye a halászati együttműködés az mindkét fél javát szolgálja, az európai adófizetőkét is, és hasznára lehet. És ez benne van a bizottság által megizásba adott értékelési jelentésben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Giovanni Levia. Köszönöm szépen, elnök úr. Az előttem szólók mondtak olyan témákat is, amelyekkel egyet tudok érteni. A Költségvetési Bizottságnak a célja nem az, hogy a megállapodások a lényegével foglalkozzon, mert hiszen ez a halászati bizottságnak a feladatköre. azt sem gondolom, hogy eh, a mi dolgunk lenne az, hogy eh, eh, felmérjük, hogy ez a megállapodás mennyire kompatibilis jogi értelemben a nemzetközi joggal. Szerintem már eleve rendelkezünk jó néhány jog, jogi szakvéleménnyel, az egyik a bizottságtól származik, a másik az ENSZ-től, a harmadik a tanástól, illetve a parlament jogi szolgálatától. Szerintem nem ennek a bizottságnak a feladata, hogy álláspontot alakítson ki ilyen szempontból, hiszen nem is vagyunk kompetensek ebben az ügyben. Ami Alfonszi úr véleményét illeti, ezt át kell dolgozni, és úgy gondolom, hogy minden politikai frakciónak egy új szemmel meg kell vizsgálnia ezt az anyagot. Ahogy korábban elhangzott, az utolsó plenárison Daffur és mások jelentését elutasították, ahol a, a bíróságot kérték volna vélemény alkotásra. Mi nem tudjuk ezt a szavazást felvállalni. A bíróságnak a beavatkozása sem igazán hatékony. Ez 2012-ig esedékes, és addig a bíróság bizonyára nem ad véleményt nekünk. Azt szeretném csinálni, hogy Alfonzit urat arra kérem, hogy vegye figyelembe mindazt, ami az eszmecsere során elhangzott, ezeket az észrevételeket dolgozza bele ennek a bizottságnak a kereteibe. Esetleg pontosítani szeretnék arról, hogy milyen mozgásterünk van, hogyha negatív a szavazás eredménye. Mik azok az incidensek, ugye? Hát felelősségünk van. Nyolc hónapja lépünk fel a megállapodás megkötését követően. Kicsit furcsa az újra kell az egészet újra tárgyalni 2012. februártól lép hatályba az új rendszer. Ez az időzítés szerintem nem teljesen jól értelmezhető. Szeretném, hogyha a bizottság erre reagálni tudna. Köszönöm szépen Alfonzi jelentéstevőnek, hogy említette ezt a jegyzőkönyvet, ami nagyon is nem kielégítő. Szerintem hát nem tudom, hogy a halászatot ez a megállapodás jövedelmezőbbé és ökológiaiabbá vagy zöldebbé tenné. Azért nem hiszem, hogy ez a jegyzőkönyv igazán elősegítené. Hát nem biztos, hogy jó, hogy kész tényekkel állítanak minket, és akkor kérjük, hogy mi hagyjuk jóvá ezt. Köszönöm szépen. Haglund úr, Goli asszonyra kíván reagálni? hogy kérem, hogy reagáljon Kali asszonyra. Nem halljuk sajnos, van mikrofon, nem használja. Jó, rendben. De bueno, un par de comentarios al respecto. Eh... Köszönöm, elnök úr. Néhány észrevételem volna. Egyáltalán nem értek egyet Alfonzi úrral, illetve a véleményével. Először is formális értelemben a véleményt nagyon nehézkesen fogalmazták meg. Tulajdonképpen nehéz azt is ki gondolni, hogy hol lehet módosítani. Az indoklás után van egy bekezdés, ami a spanyol verzióban ö, azzal kezdődik, hogy nagyon nehéz ilyen bekezdéseket megfogalmazni. Itt a Költségvetési Bizottságban az ember kísértésbe esik, hogy a jelentés lényegére kommentáljon, ami nem a mi dolgunk. Nekünk a költségvetési aspektussal kell foglalkozni. Ez a jelentés, vagy ez a tervezet egyébként nem tartalmaz ilyen e, elemeket, amelyekre szavazhatnánk. A szerző, e, az, a szerző csak azt mondja, hogy nagy összegről van szó, 6 millió euróról, ez így van, régi ügy ez, az előző tétel még magasabb volt. Igaz, hogy ez nem egy érv, ezzel nem tagadjuk azt, hogy ezt az előirányzatot át kell utalni. Számos dolog hangzik még el, vagy számos dolog van belefogalmazva a jelentésbe. Egyébként a költségvetésen belül a halászati tételsor az viszonylag kis összeggel szerepel. Azt szeretném tudni, hogy e, vajon van-e költségvetési jellegű érv, e, például ha kifizetjük ezt a pénzt, akkor nem marad semmi. Ez egy érv lenne, de egyébként e, nem igazán értem, hogy mi, mint Költségvetési Bizottság miért mondjunk véleményt ez ügyben. Köszönöm szépen, Gariga Salvador han dado los, los argumentos y tampoco quiero convertir el tema. elnök úr, már számos érvet hallottunk, és nem szeretnék egy ilyen belső spanyol vitát kikerekíteni ebből. Támogatom néhány kollega érveit, mégpedig azt, hogy nincs értelme ilyen különböző kérdéseket összekeverni a halászatról szóló egyezmény kapcsán ugyanis a halászattal kapcsolatosan különböző jelentések készülnek, de itt keverednek a témák, és azt mondanám, hogy ne támogassuk ezt a, az állásfoglalást, tehát utasítsuk vissza azt az ajánlást, hogy a halászati egyezmény ellen szavazunk azon okoknál fogva, amelyeket a kollégák elmondtak. Haglund úr, öné a szó. Haglund úr. Just first of all, just... Először is egy pillanatra kimentem. Azt szeretném mondani, hogy Eh, az az implikáció, hogy eh, megfizetjük azt az időt, amit ráfordítottunk eh, az, idő, az idei évre. De a meghosszabbítás az úgyis csak plusz egy év, addigra lejár, tehát februárról beszélünk. A plenáris ülés jövő júniusban várható kritizáljuk a megállapodást, és megmutatjuk a bizottságnak, hogy hol vannak a kifogásaink. De egyébként a tárgyidőszak végétől mindösszesen egy hónapra van a meghosszabbítás, tehát januártól februári. Azaz 11 hónap helyett 11, 12 hónap helyett 11-et fizetünk, de fizetni fogunk. Szerintem a gyakorlatban ez az egyetlen hatás. Ami spanyol barátaink mondtak, a szocialistáktól és a néppártól is, igen, meg kell nézni azt, hogy mit mondtam korábban az értékelő jelentésben, hogyha csak igent szavazunk, akkor az azt jelenti, hogy elfogadjuk a bizottság értékelő jelentését. Ez egyébként, egyébként egy fenntarthatatlan megállapodás. Hogyha itt igent mondunk, akkor ez jelzés, amely azt mondja, hogy a Költségvetési Bizottság elfogadja, hogy az adófizetők pénzét ilyen célra költsék el valamennyiüknek meg fogom küldeni a halászati bizottság számára készített jelentésemet. Van egy tárgyilagos értékelőjelentés, amit mindenki elolvashat. Ez a gazdasági aspektus tartalmazza. Természetesen módosításokat fogok belefogalmazni, hogy az elhangzottakat beépítsem, mert hát tulajdonképpen ez a mi dolgunk a megállapodásnak a gazdasági aspektusait kell megvizsgálnunk, és ez problémás. Köszönöm. Köszönöm. Jelentéstevő úr, milyen konklúziókat van lehet, elnök úr? Szeretném elmondani, nem az én hibám, sem az önöké, hogyha egy olyan megállapodásról van szó, amely több hónapja ezelőtt uh, alkottak ki, és az Európai Parlament uh, most kell, hogy megszavazza ezt mindazonáltal, ha követnénk az érvelést, akik ezt a pontot említették, az érvelést, eh, hát most az apostoliori, ez a mm, jóváhagyás, most a bizottság azt csinál, amit akar, és hát a parlament csak így rábólint, hát nem tudom, hogy ez jó megoldás lenne. Szerintem ma felelősséget kell vállalnunk, mert ez a jelentés fontos, a számok is fontosak, és a bizottságunknak figyelembe kell venni ezt a pontot. Fontos eh, a megkérdőjelezett elő kapcsán is. Adófizetőként hát nagyon jó lenne, hogyha óvatosan és gazdaságosan járnánk el ezeket a pénzeket. Nagyon fontos persze a kiadások szabályszerűsége. Hogyha nemzetközi standardektől eltérő kifizetésekről van szó, hát akkor van egy kis problémánk nem csak a kifizetések, a kiadások jogszerűsége, szabályszerűsége fontos. A fenntartható fejlődés egy olyan célkütüzés, amelyet a mi bizottságunknak felül kell vizsgálnia. Valóban a, ö, azok a döntések, amelyekről azt kérik, hogy hagyjuk jóvá, meg kell nézzük, hogy szóval valóban hozzájárulnak-e a fenntartható fejlődéshez. Köszönöm Háglond úr az önmegkézéseit. Ez a kettős probléma ami a jogi vállalásokat illeti a szabályszerűségeket, aztán a fenntartható fejlődéssel való összhangot, Hát azt hiszem, hogy szinte egyhangulag elfogadjuk. Nagyon fontos a fenntartható fejlődés. Azt mondanám zárásképpen, minden kollégám figyelmét felhívnám arra, hogy egy politikai álláspont, nem tudom, hogy ami az elveket életi, a démiketán országok kapcsolatban, 30, olasz, 30 éve foglalkozunk ezzel a politikával. Látjuk, hogy hova vezetett ez Tunéziában, Líbiában. Látjuk, hogy hova vezet minket más régióban, más országokban. Én azt gondolom, hogy lemondani az elveinkről nagyon rossz politikai kalkuláció ez a jövő szempontjából. Környezetvédelmi szempontból a mi frakciónk nagyon érzékeny erre, politikailag azt gondolom, hogy a költségvetés az szintén politikai döntés. Költségvetéssel foglalkozni, ez politikai tevékenység, ami parlamentünk az Európai Unió demokratikus oszlopa a többi európai intézménynek fel kell hívni a figyelmét a demokrácia a védelmére is. Köszönöm szépen. Kiváló kitűnő, köszönöm szépen. Az a fette bizottság ugye nem kell, hogy véleményt készítsen. Haglund úr, az AFET bizottságnak kell véleményt készítenie? Nem. And, uh, I think... Nem. És szerintem okosabb is, hogyha ezt nem tesszük meg, mert itt tudjuk, hogy ebben az épületben két különféle következtetés született, de úgy tűnik, hogy megoldást találtunk Strasbourgban legutóbb. A többség úgy gondolja, hogy itt nincs jogi probléma, de ez a vita igazából nem, nem, nem igazán gyümölcsöző. A bizottságnak a véleménye az talán értelmes lehetne, de nem akarnék vitát nyitni ebben a témában. A DEVE fog egy véleményt alkotni, és majd mi is készítünk egyet, és az és az Envi is készít véleményt. Köszönöm jelentéstevők, több jelentéstevőnk is van. Nos, azt kell megtanulni ebből, amikor egy azért. Európá, az Európai Unión kívül régióra vonatkozó programról van szó, amikor vannak politikai problémák, akkor eh, a külügyi szakértőket kell megkérni, hogy segítsenek. Ahogy Alfonzi Jöres, tehát azt hiszem, hogy a büdzsé az a politika szíve. Mi egy atóbizottság vagyunk, nem külügyi szakértők. Láttuk, és már így jártunk el eh, Palesztinával, Izrael kapcsolatban is, mielőtt állást foglaltunk volna, együtt működtünk az AFED bizottsággal, a külügybizottsággal és a DEVE bizottsággal, sőt, közösen elindultunk tényfeltáró utazásra a helyszínre. Hát eh, én nem gondolom, hogy mi itt a Kobó bizottságban meg tudjuk ítélni, hogy mi a helyzet az izraeli-palesztini tárgyalásokkal, mi van a Nyugat-Szaharával, tehát eh, a gazdasági és a halászati megállapodások között lehet kapcsolat, de hát ugye itt van a külügyi bizottság, az ő szakértelmüket kell segítségül hívni. Azt szeretném javasolni, hogy egy következő ülésen az elnökök kétekezetén szeretném, hogy javasolni, hogy erről beszéljünk. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy ami a módosítók leadását eredetét illeti, október 14 a módosítók, Kobo bizottság szavazás november 7-e, Halászai Bizottság november 20-a, most pedig rátérünk az ötös napi rendi pontra, amely Horvátország eh, Európai Uniós tagságra irányuló kérelme. Jóren Fern. Yes, this is an opinion to the... Igen, ez a az külügyi bizottságnak a véleménye a horvát csatlakozással kapcsolatos, amint tudják, a csatlakozási szerződés elkészült, most a ratifikációs eljárás folyik a tagállamokban, illetve a hozzájárulási folyamat az Európai Parlamenten belül a külügyi bizottság két e, jelentést készít, az egyik egy formális jelentés a horvát e, folyamatványa kapcsolatban, a második pedig a politikai implikációkról szól, hogy mi lesz, ha a horvátok csatlakoznak az Unióhoz. E, ez az, amelyről véleményt kell alkotnunk. Jelenleg az a helyzet, hogy azt gondoljuk, hogy erre a jelentésre szavaznunk kellene, e, és november végén egy plenárison is szavazzunk, vagy e, novemberben, vagy december elején mert a Horvátországban újonnan választott parlament, mert ott parlamenti választások lesznek december elején, akkor karácsonyig döntést hozhatnak, illetve január-februárban népszavazást tartanak a csatlakozásról, tehát 2013. júliusáig végrehajtható a csatlakozás. Ennek a jelentésnek a megállapításai a közös költségvetési és csatlakozási bizottságnak a, a munkáján alap, alapulnak. Ezek nagyon sikeres munkát végeztek. Úgy tűnik, hogy bár nem mindenben, de a legtöbb kérdésben egyetértésre jutottunk a felekkel. Itt igazából a gazdasági és költségvetési témákkal foglalkozunk, mégis a jelentés tervezetben van kritika, vannak területek, ahol a Horvátországnak tovább kell folytatni a munkát, ez azonban már nem kockáztatja, hogy mi jóvá hagyjuk a horvát csatlakozást. Tehát, hogyha mi rábólintunk erre, az még nem azt jelenti, hogy minden tökéletes Horvátországban. Különösen a harmadik bekezdésben rámutattunk, hogy további modernizációra van szükség a gazdaságban, javítani kell a versenyképességet, diversifikációra van szükség, mert ők gyakorlatilag teljes mértékben a turizmustól függnek, a gazdaságot be kell indítani, fel kell használniuk a struktúrális alapokat a diversifikáció elősegítése érdekében a delegációnak ez is egy megállapítása. Horvátországnak a közigazgatási, valamint a felvétel kapacitására kapcsolatban agályaink vannak, mert még mielőtt a teljes tagsági támogatásra jogosultak, addig sok mindent kell tenni, hiszen itt jelentős összegekről van szó van kapacitások központi szinten, kormány szinten, de a közigazgatási, illetve az abszorpciós kapacitást tovább kell fejleszteni, különösen regionális és helyi szinten. Az a következtetésünk, hogy amit megtettek, az mind szükség volt. Egyfajta ideiglenes pénzügyi támogatást kaptak, cashflow támogatást, annak érdekében, hogy az administratív és igazságügyi kapacitásaikat fejleszteni tudják, még a csatlakozás előtt, és ugyanez igaz a Schengeni eszközzel kapcsolatban, itt is továbbra is segítségre van szükségük, hogy a határ ellenőrzést meg tudják erősíteni mint tudják, a horvátországi határ nagyon, nagyon hosszú, és nagyon, nagyon zavaros országokkal határosak, Szerbia, Bosznia, Koszovó, Makedónia, stb. Tehát ennél fogva ez a kérdés rendkívül fontos. A hatos bekezdés talán a legfontosabb, mert itt ugyan üdvözöljük, hogy a korrupció elleni harcban egyre hatékonyabbnak tűnnek a horvátok, felléptek e, jó néhány vezető politikus ellen, ideértve egy, egy korábbi miniszterelnököt is, és egyéb magas állású emberek ellen, de továbbra is Horvátország számára egyértelműen probléma hogy mekkora a korrupció nem csak a csúcsokon, hanem a társadalom számos egyéb szintjén is. A korrupció elleni harcot erősíteniük kell, javítaniuk kell, nekünk pedig ki kell mondanunk, hogy védenünk kell az EU pénzügyi érdekeltségeit. A horvát nagykövettel már egyeztettem, és kiderült, hogy az EU pénzekkel kapcsolatban eddig nem történt semmi rendellenesség Horvátországban. A végső bekezdések a 8-astól 12-esig tulajdonképpen az MFF perspektíváról szólnak, és a költségvetési perspektíváról, hogyan kezeljük a horvát kérdést. 2007-ben, amikor ezt az egészet, e, a, a több éves pénzügyi keretet e, kidolgoztuk, akkor Horvátország csatlakozása még nem volt napi renden. Az elképzelés az, e, hogy szokás szerint, amikor a horvátországi csatlakozási költségekről van szó, akkor átcsoportosításokra lesz szükség. Szerintünk nem ilyen egyszerű a helyzet, mert hiszen súlyos milliókról beszélünk, a csatlakozás kapcsán jelentős összegekről van szó, nem fenntartható helyzet azt mondani, hogy az átcsoportosítás az egy kivitelezhető dolog. Ugye ez a 2013-as évre vonatkozik ebben a keretben, utána pedig a következő következő pénzügyi keret lesz érintve, úgy gondoljuk, hogy politikailag is kicsit hát zavarba ejtő, hogyha azt mondjuk a horvátoknak, hogy hát sajnos ti nem vagytok politikailag elég fontosak, hogy új pénzt találjunk a csatlakozásotok finanszírozásához. Politikailag nem jó ez az üzenet, különösen ha tudjuk, hogy népszavazás előtt állnak a, az előzetes vizsgálatok szerint a népszavazás valószínűleg pozitív lesz, de a többség az nem lesz egy jelentős többség hogy, hogy a 8-tól 12 terjedő bekezdések erről a témáról szólnak. Egyébként üdvözöljük és meghívjuk Horvátországot, hogy vegyenek részt a következő tárgyalásokban. Már megfigyelőként itt lesznek az Európai Parlamentben, tehát akkor a több éves pénzügyi keretek kapcsolatos tárgyalásokban is vehessenek részt. Bien, merci. Nagyon jó, köszönöm szépen jelentéstevő úr. Ketten kérnek szót. Inge Gresslen. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy nagyon jó ez a vélemény, egy nagyon kellemes meglepetés de ha megengedik, akkor rögtön a problémákra térnék rá, amelyekkel már küzdünk. A régi tagállamainkban, például Görögországban a korrupcióval, és ez nem csak az igazságügy kérdése, és hát Bulgária, Románia is harcol ezekkel a problémákkal. Tehát nem lehetne ösztönözni azt, hogy a bizottság éves jelentései ne legyenek ennyire rózsaszínek hanem a jelölt országokat úgy vizsgálják, hogy ott is komoly hatást váltanak ki. Tehát legyenek olyan jelentések, ahol sokkal jobban le tudjuk olvasni, hogy milyen előrehaladás történt. Horvátországban például nagyon nagy problémát jelent az igazságügy az, hogy nem képes haladni egyfajta deadlock egy blokk alatt, nem működik egyszerűen nagyon remélem, hogyha minden alkalommal szerepelne ez az éves jelentésekben, akkor egyszer valaki csak tenne valamit már Horvátországban, ami a helyes irányba mutat. Tehát a nyomás lenne a legnagyobb segítség, úgyhogy jó lenne, ha egy olyan mondat is szerepelne ebbe, hogy javítani kell a jelentések elkészítését, szóval jó lenne, hogyha a jelentés hozzájárulna az előrelépéshez. Ez segítene mindenkinek a külpolitikában. Köszönöm szépen. Köszönöm, Inge. Ugye alávetettük a bankokat stresszteszteknek, az államokat is alá kéne vetni őszinteség stressztesteknek. de hát a banki teszteknél szigorúbb teszteket kellene. Jenszké nagy ez asszony. Congratulate. Nagyon szépen köszönöm, gratulálni szeretnék Ferm úrnak a jelentés tervezethez. Nagyon kevés időm volt, hogy alaposan elolvassam és megnézzem a horvát csatlakozás költségvetési vonzatait, úgyhogy most csak néhány megjegyzést tennék. Személyesen remélem, hogy Horvátország egy teljesen működő igazgatási rendszerrel rendelkezik majd az európai alapok befogadását illetően. Remélem, hogy és szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy nagyon sok esetben kockázatot vállalunk, ha ezek az intézmények nem működnek, de talán pozitív hatása lesz az átmeneti időszaknak. Aggasztónak tartom, hogy az elmúlt hat hónapban a jelenlegi pénzügyi tervben nem szerepel a horvát csatlakozás, nem vettük ezt egy figyelembe. Úgyhogy támogatom azt a véleményt, hogy átcsoportosításra van szükség a horvát csatlakozás miatt, ugyanis ez egy nagy összeget érint. Tehát ezek lennének az első gondolataim, és később majd, ha elmélyülök a jelentésben, akkor esetleg részletesebben fogok szólni róla. Köszönöm szépen. Bokros úr. Bokros úr. Very briefly. Köszönöm, csak nagyon röviden. Először is teljes szívvel támogatjuk a horvát csatlakozást, bár az is igaz, ami szerepel a jelentésben, hogy az uniós csatlakozás az csak egy lépés egy hosszú úton, de hát ez sok más országra is igaz, ahol van korrupció, ahol probléma van a jogállamisággal, egyre több állam, egyre több probléma, és hát ezt hangsúlyozni kell, csak nem szabad túl hangsúlyozni, itt egyfajta egyensúlyra van szükség, és biztos vagyok abban, hogy ezt Jörán meg tudja fogalmazni oly módon, hogy ő megtalálja, hogyan lehet átvinni a megfelelő üzenetet, de ez nem hangzik túlságosan elég, önelégülten azon országok részéről, amelyek már régebb óta tagok, ami a költségvetést illeti. Egyetértek én azzal, hogy jó nagy összegről van szó, tehát Jórának igaza van, de azt nem mondanám, hogy ez új pénz kell, hogy legyen. Ö, ö. Ugyanis ez azért részben lehet új, de hát részben átcsoportosításra van szükség. Ezt látni kell, és nem feltétlenül kell egy rossz üzenetet kibocsátanunk, mert a horvátok azért nagyon jól tudják, hogy pontosan ez történt az elmúlt két bővítési forduló során, és nincs feltétlenül szükség erre a rossz üzenetre, mert ez nincs mm, jó hatással arra a népszavazásra, amelyre sor fog kerülni. Az euróválságnak sokkal negatívabb hatása van a horvátok szívére, lelkére, hogyha elolvassák a horvát sajtót. Én megteszem, és ebből az is kiderül, hogy most az értelmiségiek nagyon nagy többsége éppen, hogy ellene van, és nagyon negatív hatást gyakorolnak ezen a fronton és véleményem szerint ez egy sokkal riasztóbb és ijesztőbb dolog, mint bármilyen üzenet, amit mi tudnánk adni, de ezt is jó lenne figyelembe venni. És a mi üzenetünk ő éppen ezért nagyon pontosan megfogalmazott kell, hogy legyen. Köszönöm. A jelentés készítőjé a szó. I'll be very brief. Uh, first to Mrs. Gressle, I just... Uh, nagyon rövid leszek először. Uh, Gressle asszonyhoz teljesen egyetértek vele. Szerintem nyújtson be egy módosítót. Eddig a, ennek a határideje október 27, tehát ezt megtehetné, Kreszle asszony. Egyébként nincs köztünk jelentős nézetkülönbség. Neinszki asszonynal is ugyanez a helyzet, Bokros úrra kapcsolatban pedig valóban érzékeny a helyzet. Ez, ez egyértelmű. Horvátországban ugye nagyon aggasztotta az embereket a, az eurozóna válsága és az európai gazdasági válság. Ennél fogva a jelentésemben nagyon kiegyensúlyozott akarok lenni, Nyilvánvaló, hogyha oka van, akkor kritikusan fogalmazunk, de nem akarunk túlzásokba esni, mert hiszen ez visszahathat a horvátországi helyzetre, hiszen azok minden szavunkat, minden leírt e, írásunkat e, nagyon figyelmesen vizsgálják. És ezeket a dolgokat e, megjelentetik a sajtóban. E, legyünk tisztességesek és felrek. Ez a szándékom. Don. Köszönöm, Jorán. Szeretném elmondani, ahogy Jelen is említette, október 27 a módosítók ladását ideje, november 7-én szavazunk a véleményről, az alapjelentést az AFET november 11-én fogja elfogadni, méghozzá december 1-én fogjuk a plenárison megszavazni az állásolalást, aztán következik a csatlakozás, az aláírás, hogy ez neki csak egy tervezet, a horvát barátaink részéről. Utolsó napi rendi pont. Visszatérünk a Barbarához, aki nagyon elfoglalva, nagy el van foglalva a koordinátor főnökével, aki bemutatja nekünk azt a két európai globalizációs alkalmazkodási alapigénybevételét, az egyik Ausztriára vonatkozik, a másik pedig Görögországra. Jelentéstevő asszony. Köszönöm szépen, rövidre fogom mondadómat. Um, csak egy pár perce már szóba került, és nagyon élénk vitát váltott ki a globalizációs alap a Renault kapcsán. Ez egy továbbra is nagyon fontos európai állampolgár számára. Sok fontos, nagyon sok európai állampolgár számára fontos ez a két téma is, de sokan elhagyták a termet, úgy tűnik, hogy a néppárt támogatja ezt az alapot és a szolidaritást az európai állampolgárokkal szemben, annak ellenére, hogy azért vannak itt még oszlopos szocialista tagjai is ennek a bizottságnak. Azért említem ezt, mert engem az előző szavazás egy kicsit elkedvtelenítette. Itt kisebb összegekről van szó, amelyet két országban költenénk el. Nagyon fontos ez a két ország is, az első Ausztriára vonatkozik. Azokról a dolgozókról van szó, 502 ember, egy adott cégben. 6,4 millió euróról van szó, 3,6 millió euró. A második 642 dolgozót érint Görögországban, akik a kiskereskedelmi ágazatban dolgoznak, 2,9 millió euróról van szó. Nem tudom, hogy van-e a kollégáknak módosítójuk. A módosítók leadása ideje október 20, november 7-én szavazzunk a bizottságunkban, a plenárison pedig novemberben kerül majd elő. Köszönöm szépen, jelentéstevő asszony. Van esetleg hozzászólás, kérdés? Nem? Jó. Akkor szeretném elmondani, hogy ezzel a két dossziéval kapcsolatban Az Emple Bizottság november 7-én fogja ezt a témát kezelni, és novemberben kerül a plenáris ülés elé. Kedves kollégáim, fantasztikusan dolgoztunk, múlt héten és ezen a héten, és ennek köszönhetően 18 óra 30 előtt végzünk, el tudom engedni a tolmácsokat, a munkatársaimat, és szeretném mondani, csütörtöki ülésünket töröljük, és a jövő, jövő hétfői ülésünket is töröljük. Két ülést törlünk, csütörtökön és hétfőn, tehát nem lesz ülés. Mielőtt lezárom az ülést, köszönöm a titkárságnak, mert fantasztikus munkát végzett, nélkülük nem tudtunk volna ilyen nagyszerűen haladni. Az ülést berekeztem.